ezzel lezárjuk a vitát. A szavazásra holnap 18 órakor fog sor kerülni. A következő napirendi pontunk Moreira kolléga jelentés az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok tárgyában. Négy percben az előadónak, Moreira úrnak adom meg a szót. <clears throat> Senhor Presidente, Senhor Comissário, colegas, não é muito animador falar para uma sala vazia a esta hora da noite. No entanto, úgy gondolom, hogy ilyen üres teremben nem túl jó beszélni így esténként, de engedjék meg, hogy mégis szóljak néhány szót a kereskedelem és gazdaság területén kialakult kapcsolatokkal az Egyesült Államokkal. Az INTA szakbizottságban az ezzel kapcsolatos állásfoglalásunk az nagy többséget kapott, az Egyesült Államokkal kapcsolatos gazdasági kapcsolatoknak én vagyok az előadója, és az ezzel kapcsolatban elkészített jelentés tartalmával nagyon is elégedett vagyok, hiszen világos üzenetet küldünk az Egyesült Államok irányába, amely azt mondja, hogy a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok, amelyek az Egyesült Államokhoz fűződnek, azok eh, el kell, hogy mélyítve legyenek. Ezen túlmenően az jelent és felhívja a figyelmet nagyon sok, eh, az egy, eh, nagyon sok olyan elemre, ami fontos az Európai Unió számára, és amely mindenképpen a jövőbeni tárgyalások során feltételt kell, hogy képezzen. Meghatározok a politikának a megfelelő kereteit is, és jelzést küldünk eh, a parlament részéről eh, a kereskedelmi egyezménnyel kapcsolatos tárgyalásokra is. Azt várjuk, hogy egy igazi transatlanti piac alakuljon ki a tárgyalásoknak a végén. Két fontos kérdésre ad választ végső soron ez a jelentés. Az egyik ilyen kérdés, hogy a kereskedelmi és beruházási egyezménynek van -e egyáltalán értelme? A jelentés azt mondja, hogy igen, van. Hogyha mindent megnézünk, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok termékről, szolgáltatásról van szó. A kereskedelemnek és a beruházásoknak a liberalizáció ezért létfontosságú. Másodszorban mind a két gazdaságnak ugyanolyan kihívásokkal kell szembenéznie, és ezeket a kihívásokat mindenképpen együttműködve kell, hogy legyűrjék így például az alacsony foglalkoztatottsággal kell foglalkozni, fontos a versenyképesség növekedése Kínával szemben, fontos, hogy Kínával, Dél-Afrikával és Brazíliával való kapcsolatainkban a protekcionizmussal szemben fellépjünk, hogy ha ez nem sikerül, akkor a világkereskedelem számára megfelelő multilaterális egyezményeket kell kidolgozni, és ebben kell majd megfelelő eredményeket elérni. Ezt követően a lehetőség szerint minél hamarabb megegyezésre kell jutnunk tehát az Egyesült Államokkal. Ugyanakkor semmiképpen sem lesz ez egy egyszerű folyamat, hiszen itt különbözőek az érdekek, így például a mezőgazdaság területén, a tengerhajózás területén, a légi szállítás területén, és természetesen a nehéz előre lépésnek köze van bizonyos technikai, műszaki, szabványosítási kérdésekhez, illetőleg kulturális különbözőségekhez is. Úgyhogy az egyik oldalon azt kell, hogy megnézzük, hogy hogyan tudjuk például az élelmiszerek területén a saját érdekeinket érvényesíteni, másodszorban pedig Eh, hogyan tudjuk azt megakadályozni, hogy az Egyesült Államok kockázatokat vállaljon az élelmiszer eh, gazdaságban jelentős régiókkal kapcsolatban. Tehát nagyok a nehézségek, de mindenképpen le tudjuk ezeket győzni. És úgy gondolom, hogy ezek nem akadályozzák majd az egyezménynek a megkötését sem végső soron. Úgy gondolom, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy a legnagyobb beruházásokat sújtó akadályokat lebontsuk, és meg teremtsük ennek a megállapodásnak a megkötésének a feltételeit, hiszen ez egy olyan megállapodás, amely mindenképpen szükséges a koncesszióknak a kiadása területén és a kereskedelmi és beruházási tevékenységek erősítése területén. Én bízom abban, hogy a parlament támogatásával fogja segíteni az jelentésemet, hiszen fontos, hogy meghallgassák a parlamentnek a szabát, és fontos, hogy figyelembe vegyék az ő véleményét a tanácsban és a bizottságban is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Morajra kolléga. Most pedig a spontán hozzászólásokra térünk át. Az első hozzászólón pedig Mikolasik úr. Köszönöm szépen, Ez jó hír az EU tagállamai számára, azok számára, amelyek az Egyesült Államokkal kereskednek, mert jó pozícióba kerülnek, hiszen vagy fent tudják tartani a foglalkoztatottsági szintjüket, vagy még növelni is tudják, vagy a kereskedelmet frissíteni két ország között. Azonban egy-két dolgot meg kell oldanunk. Az előadó is említette, hogy vannak bizonyos különbségek, Ezen kívül a gépjárművek értékesítése, vásárlásával kapcsolatos műszaki kérdések terén, a, genetikailag módosított növények vonatkozásában, a klónozott állatok terén, ezek mind-mind kényes kérdések számunkra. Végezetül azonban azt tudjuk mondani, hogy nyilván javulásra van szükség a kereskedelmi kapcsolatok terén köztünk. Köszönöm szépen, Mikolásik úr, Tikau asszony kap a spontán hozzászólások zárásaképpen szót. Köszönöm a szót, elnök úr. A gazdaság és kereskedelmi kapcsolatok az EU és az Egyesült Államok között a, a közlekedés szintjén reformra szorulnak. Nevezetesen a, az Egyesült Államok régi társaságainak külföldi részvételé terén. Ezen kívül különböző normákat kell egységesíteni, illetve az európai vállalatok kabotás kapacitása terén olyan akadályok ezek, amelyeket le kell küzdeni annak érdekében, hogy javítsuk kapcsolatainkat. Hasonlóképpen javítani kell a versenyképességen a Galileo, Ignus és Rebesz között. Ezen kívül lehetővé kell tenni azt, hogy a műhold pozíciókat is támogathassuk. Hiszen Egyre fontosabb a kapcsolat az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között. Köszönöm szépen, Tika asszony, ezzel lezárjuk a spontán hozzászólásokat, és a vita zárásaképpen pedig Pibax biztos úr kap szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, Moreira kolléga nagyon kiváló kezdeményezést tett, hiszen megpróbálja megerősíteni az Európai Unió és az USA közötti kapcsolatokat ezen a nagyon fontos időpontban. Mindannyian egyetértünk abban, hogy nagyon fontosak az EU-USA kereskedelmi kapcsolatok, hiszen majdnem két milliárd eurónyi szolgáltatás és cserélgazdát minden nap a két fél között. A befektetések pedig több mint két, 2000 milliárd eurót tesznek ki, és kereskedelmünk egy harmada, kereskedel, a világ globális kereskedelmének egy harmada két fél között történik meg. A, azonban még többet is tudunk tenni ezen a téren. A nehéz gazdasági időkben a kereskedelmi könnyes, könnyítések a munkahelyteremtő hatással vannak, és növekedés ösztönző hatással, ezért, szeret, ezért tartjuk most a jelenlegi javaslatot is sikeresnek. A novemberi csúcs találkozón az USA és az EU vezetői egy magas szintű munkacsoportot alapítottak, amely a növekedéssel és a munkahelyen teremtéssel foglalkozik, és a, azzal, hogy milyen munkahelyteremtő, gazdaságnövelő és versenyképesség támogató intézkedéseket lehet tenni a kereskedelem terén. Egy nemrég elfogadott jelentéssel kapcsolatban most következtetésekkel fog, következtetéseket fogadtunk el. Itt is kétoldalú befektetésekről szóló intézkedésekről van szó, amelyek mind a két fél számára nagyon előnyösek lesznek. Ez a politikai szempontból is legmegfelelőbb választás, ez csomag megoldásra ad lehetőséget. Még nincsen politikai megállapodás, de már elkezdődött az erre vonatkozó politikai munka amerikai kollégánkkal együtt működve egy végleges jelentés ki fogunk erről dolgozni év vége előtt. A jelentés majd ajánlásokkal él arra nézve, hogy hogy lépjünk tovább, és itt valószínűleg átfogó tárgyalások elkezdéséről lesz szó. Ez a jelentés tehát nagyon jó időben érkezett meg, nagyon kiegyensúlyozott, konstruktív hozzájárulást jelent a magas szintű munkacsoport munkájához, és a magas szintű munkacsoport figyelembe fogja venni az itt kifejezett szempontokat. Nagyon szépen köszönöm ezt a valóban értékes hozzájárulást. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Pilbax biztos úr, ezzel lezárjuk a vitát. A szavazásra holnap 18 órakor kerül sor. A következő napi rendi pontunk pedig Foster képviselőasszony jelentése az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályok végrehajtása tárgyában. Megadom Foster képviselő asszonynak négy percben a szót. Thank you, President.